és a politikánkban is észszerűen kell fellépni, keleten is és délen is, felelősségteljes politikát kell folytatni, a helyet, hogy az érzelmekre appellálnánk csupán, még akkor is, hogyha ezek nagyon emberi érzelmek. Grazie, onorevoli kollégi. Köszönöm. Tisztelt kollégák, nagy késésben vagyunk, úgyhogy ez lesz az utolsó kártyás kérdés nincs arra időnk, hogy tovább húzzuk a vitát. A marokkói királyság delegációjának képviselője, elnöke itt van a tribünön. Üdvözöljük őt, és üdvözöljük az egész küldöttséget. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Üdvözöljük Önöket Strasbourgban, reméljük érdekes lesz a látogatás.